állampolgárok számára is hasznos lett volna ez. Még egyszer köszönöm a munkát, és remélem, hogy holnap támogatást élvez majd. Ezzel a közös vitát lezárom. Szavazás holnap 12 órakor. Napi rendünk szerint a következő pont Antonescu asszony jelentése ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogabüntető eljárás során valamint a letartóztatást követő kommunikációhoz való jog. Antonescu asszony négy percben. domnule președinte doamnă comisar dragi. köszönöm szépen elnök úr biztos asszony képviselőtársak! Egy két éves munkaszakasz végére érkeztünk, ahol is az Európa, amely azzal indult, hogy az Európai Bizottság így irányjavaslatot készített a büntető eljárásokban az mm, elfogott személy jogainak szabályozására vonatkozó nagyon fontos munka ez, és köszönöm az együttműködést képviselőtársaim részéről, és a támogatást, amely a tárgyalások során megadtak nekem. Nagyon nehéz tárgyalások voltak ezek, tudnélik, ezért volt, hogy fontos ez. Szeretném a többi frakcióban ülő kollégám munkáját is megköszönni. Közös munka erőfeszítés eredménye ez. Egy olyan csapat jött létre a frakciók munkatársai között, amely támogatása nélkül nem tudtuk volna, nem tudtunk volna egy ilyen szöveget összehozni, amely szerintem jó minőségű az egyes soros elnökségek, tanácsi elnökségeket is dicséret illeti, különösen az ír elnökség idején tudtunk nagyot haladni ebben az ügyben. Az el, a menetrend vonatkozó, az eljárási jog megerősítése vonatkozó, a gyanúsodtak a büntető eljárásban való jogait erősítő lépések sorában a fordítóras a való jog, illetve a tájékoztatás jogának erősítése nagyon fontos, és arra van végső soron szó, hogy hatékony védelmet kapjanak a gyanúsítottak. Ezt az egyes tagállamok saját jogszabálynak, sokszor széttartó jogszabálynak megfelelően kellett szabályozni, egységesíteni a közös bizalom és elismerés politikája alapján kellett az, emberi jogi egyezmény és az alapjogi karta minimum követelményének megfelelően ezeket érvényesíteni. Ám, mint mondottam, egyik tagállamtól a másikig nagyon nagy különbségek vannak ezek értékelésében. Ezért oly fontos, hogy egy határnált múló garancia jöjjön létre, és a jogkultúrák is közelítsenek egymáshoz. A gyakorlat megmutatja majd, milyen további lépésekre lenne szükség ahhoz, hogy a végrehajtás hatékony módon alakulasson. Ezen jogi szabályok tekintetében méltányos eljárás biztosítva a büntető eljárások során. Nagyon fontos ezek keretében az a, az a garancia, hogy a gyanúsított kapcsolat, megfelelő módon kapcsolatban léphessen ügyvédjével. Megfelelő a jog és a szabadság térségének biztosításában nagyon fontos, hogy garantáljuk az állampolgár számára azt, hogy biztonságban utazhat egyik államból a másikba, anélkül, hogy kiszolgáltatottnak érezné magát, és veszélyben érezné magát a széttartó végrehajtási jogszabályok miatt. A büntető eljárásban ezáltal az Unió egészében egységes garanciákat kap a, a gyanúsított a jogsegély tekintetében, független attól, hogy melyik tagállamban lesz gyanúsított az irányelv egységesen alkalmazandó minden tagállamban, és ezáltal egyetetű, egy, egy szintű sztenderdeket, normákat vezet be Európában, és ezzel is erősíti a határok átjárhatóságát. Ezért lesz nagyon fontos az irányelv végrehajtása, annak mikéntje, minősége, és amennyiben sikerre járunk, akkor nagyban segíthetjük ezzel az állampolgárok életminőségének javítását. Szépen. A bizottság véleményét ismét Reding asszony fejti ki. Tisztelt képviselők, holnap szavaznak az ügyvédhez való hozzáférésről, illetve a letartóztatás esetén való eh, kommunikációról szóló eh, irányelvről. Nagyon fontos pillanat lesz ez, amely megmutatja, hogy az Európai Unió az egyéni szabadságjogok mellett van. Gratulálni szeretnék Antonescu asszonynak, az előadónak, ugyanis nem csak nehéz munkát végzett, hanem kiváló diplomáciai érzékről is tanúbizonyságot tett, amikor a konklúzióit levonta és az árnyék előadókkal együtt sikerült ambiciózus szinten tartania ezt az irányelvtervezetet. Ez a ház büszke lehet erre az eredményre. Akár csak az előadó asszony az ír elnökségnek is szeretnék jó magam is gratulálni. Ugyanis akárcsak a korábbi elnökségek nagyon kemény tárgyalást kellett lefolytatniuk a megállapodás eléréséhez valamivel több mint két éve nyújtottuk be a javaslatunkat 2011. júniusában, és az elkötelezettségnek és kompromisszumkészségnek köszönhetően, amely minden oldalon megnyilvánult, megállapodásra jutottunk. Tudjuk, hogy a vita időnként kemény volt, nehéz volt a kompromisszum kialakítása, például a jogorvosat esetében, a derogációk esetében, de most már van szövegtervezetünk, és ez a szövegtervezet ugyanolyan magas ugyanolyan ambiciózus célokat követ, mint korábban az emberi jogi bíróság értelmezésének felel meg. Az eljárás jog nagyon fontos az állampolgárok számára, illetve azok számára, akik a jogot végrehajtják az Európai Unióban. 8 millió büntető eljárás indul évente az EU-ban, és minden gyanúsított számára elismert alapvető jog a védelem joga ügyvéd jelenlétében lehet csak kihallgatni a rendőrségen, illetve lehetőséget kell biztosítani számára, hogy a hozzátartozóit értesítse, amikor pedig külföldön történik mindez, akkor a konzuli szerveket kell, hogy tudja értesíteni. Nagyon fontos, hogy bizalmasan kell, hogy az ügyvéd és a gyanúsított konzultáig garantálni kell. Nagyon kevés derogáció szerepel a szövegben, nagyon kivételes körülmények esetén, például földrajzi távolságok magyarázhatják ezt. Az európai elfogató parancsnak köszönhetően a letartóztatás országában, illetve az elfogadó parancs kiadásának országában kettő kettős jogi képviselet valósul meg, ez újdonság, és ez tovább javítja az európai elfogató parancs hatékonyságát. Garantálja a jogok gyakorlati megvalósulását ugyanis. Fontos az irányelv alkalmazását is nyomon követnünk, ez alapvető fontosságú abból a szempontból, hogy koherens legyen az EU joganyag, így például az elfogadó parancs alkalmazása. Az irányelv döntő kontribúciót jelent a kölcsönös bizalomépítése szempontjából. Ez nagyon fontos az európai elfogadó parancs, illetve más eszközök szempontjából a végső elfogadás után az irányelv átültetésén kell dolgoznunk, és ezt követően az Európai Bizottság szorosan nyomon fogja követni a tagállami jogokba való bevezetést, illetve folyamatosan monitorozza majd, hogy a gyakorlatban miként alkalmazzák az irányelvet idővel pedig jelentés készül a helyi alkalmazásról. Nagyon büszke vagyok arra, amit most elérünk, nagyon büszke vagyok az eljárási jogok fejlődésére. Emlékezzenek vissza a tolmácsolásról és a fordításról, majd pedig az informálásról, tájékoztatásról született irányelv, most pedig erről a területről. Az áldozat védelemről is született irányelv tavaly évben. Nagyon fontos, hogy az eljárási garanciákat megkapja mindenki a büntető eljárás során fokozatosan lépésenként erősítjük meg az európai igazságszolgáltatási és joguralmi térséget, amely összeköti az Európai Uniót. Az eljárásjogi ágenda kiteljesítéseként különleges garanciákat kívánunk bevezetni a veszélyeztetettek a gyermekek esetében hadd fejezzem be azzal, hogy hangsúlyozom, hogy nagyon nagy tisztelettel adózom az Európai Parlament iránt, mint társjogalkotó iránt. A büntetőjog területén nagyon komoly előrelépés sikerült együtt tennünk. Fontos, hogy most elmondhatjuk ezt az állampolgároknak az Európai Parlamenti választási kampány során is. Önök erről beszámolhatnak, mint siker történetről, hiszen az Európai Parlament társ társjogalkotóként részt vett ebben a folyamatban. Köszönöm. Köszönjük az elismerést a biztos asszony részéről, és most következnek a képviselőcsoportok nevében felszólalók. Elsőnek Matyő asszony másfél percben. Demi. Ó, oh, bocsánatot kérek. Excuse me, I, I did a mistake. Bocsánat, eltévesztettem. Mindenek előtt a LIBE szakbizottság véleményét kell meghallgatnunk. Albrecht én most az. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm, elnök úr, mint a jogi szakbizottság előadója és a zöldek árnyék előadóként szeretném megköszönni jelentős tevőszönnek, Antonesz asszonynak és Réding asszonynak is a együttműködést mert azt hiszem valóban jó eredményre jutottunk ennek révén. Nagyon fontos lépést tettünk az állampolgárok jogainak Európában való egységes védelmében. Az ügyvédi védelem egységes biztosításában minden EU tagállamban kötelező ez, ez nagyon fontos első lépés, szerintem tovább lépésekkel kövessék majd. Előttünk van a következő ilyen lépés, például a jogi segély, a jogsegély jogi segítség nyújtása, illetve a kölcsönös elismerése azon intézkedéseknek, amelyek például a, a nyomozati cselekmények során következnek be. Hát szerintem jó úton haladunk, és a tagállamok most kell, hogy végre kell hajtsák ezeket az intézkedéseket, mielőtt további lépéseket tehetünk itt az Európai Parlament és az Európai Bizottság hatáskörében. Köszönöm. Köszönöm szépen és akkor most következik Matyi asszony másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Már is szeretnék gratulálni Antenescu asszonynak, a, már csak a kitartásáért is, és azért, hogy konszenzus tudott teremteni. Körülbelül két év kellett ahhoz, hogy több elnökség és két év kellett ahhoz, hogy ez a nagyon kiegyensúlyozott jogszöveg megszülessen. Ahogy a jelentéstevő is említette, de a biztos asszony is, ez egy komoly jogi reformot jelent, a tolmácsoláshoz, fordításhoz való jog, és most eljutottunk odáig, hogy holnap az ügyvédhez való jogot is meg fogjuk szavazni valamennyi Európai Uniós állampolgárnak. Ez egy jelentős lépés az igazságos Európa irányába. Kiegyensúlyozott jogszövegről van szó, amik mindenkinek garantálja, hogy egy szakértő ügyvédhez fordulhasson, és ne ugyanakkor úgy, hogy ez ne semmisítse meg a rendőri szerveknek a munkáját, hanem kiderüljön az igazság, és igazságos tárgyaláshoz legyen joga. Nem szövetkezik meg arról sem, hogy adott esetben korlátozott lehet, például a szervezetbűnözés bűnözés vagy a terrorizmus esetén az ügyvédhez való jogot. Reméljük, hogy ez a jogszöveg meg fogja erősíteni az igazságszolgáltatást, és a személyek jobban tudnak élni a jogaikkal, és megfelelően tud tudják lebonyolítani a vizsgálatokat úgy, hogy az igazság érvényesüljön. Sajnálom, hogy ezt nem e, a jogsegéllyel egy időben terjesztették elő, mert ez nagyon fontos, hogy a, fontos lenne, hogy anyagi lehetőségektől függetlenül mindenki ügyvédhez juthasson. Köszönöm. Köszönöm szépen. A szocialisták nevében Guillaume asszony él szó. Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! A holnapi szavazással az ügyvédhez való jogról azt mondhatjuk, hogy egy komoly eljárás jogi követ teszünk le európai szinten. Ennek örülnünk kell természetesen, mert ez meg fogja elősíteni a tagállamok kölcsönös bizalmát az egymás jogrendszere iránt. Ahogy ez elhangzott, ez a jogszöveg már két évve munkafolyamatban van, ugyanakkor a, ez szükséges ahhoz, hogy az igazságos tárgyaláshoz való jog ténylegesen megvalósuljon, illetve a kommunikációs jog is, ami nagyon fontos, hogy a védelem megfelelően tudja gyakorolni jogait. Valamennyien szerettünk volna ezen mielőbb előre haladni, és a derogációkat, a kivételeket minimálisra csökkenteni. Ugyanakkor kompromisszumot kellett kötnünk, és bizonyos nemzeti sajátosságokat is figyelembe kellett venni. Tehát olyan rendelkezések vannak, amelyek sikerültek, sikerültek elkerülni a túlzott nagy számú derokációt. Az ügyvédhez való jog segíti, bár ingyenes, nem ingyenes jogsegéről van szó, hogy ez elhangzott, de ennél nélkül ez nem lehet, hogy holt betű maradna. Ezért kérem, hogy mielőbb tegyen javaslatot biztos asszony arra is, hogy egy olyan igazságszolgáltatás legyen, mert ez még egyelőre nem egészen egységes Európában. Köszönöm szépen a liberálisok nevében Latford asszonyi a szó. Két perc. Map on procedure. Köszönöm az eljárási jog módosítása. Azért, hogy fontos, mert az első ilyen témának én voltam annak idején a jelentős tevő a fordítás tolmácsolás témájában. Ez az irányelv talán még fontosabb, mint az volt, amit az előző kettő volt. A teljes menetrendet végig kell vinni annak érdekében, hogy emeljük EU szerte a büntetőjárások minőségét. Ez kézekedben kell járjon az európai elfogadó parancs és egyéb intézkedések módosításával. Egy évtizede van érvényben az elfogadó parancs, eljött ide annak is, hogy a gyanúsítottak védelméről gyémelőt erősítsük. Ezért kell megköszönjem Antonescu asszonynak munkáját. Néhány pontot szeretnék kiemelni. Például az, hogy minden gyanúsítottra érvényes, független attól, hogy melyik tagállamban van az ügyvéd hatékony bevonását is megköveteli. Nem azt nem emlék, hogy a szoba sarkában ül némán az ügyvéd, hanem aktívan részt kell vegyen az eljárásban. Aztán azt is biztosítani kell, hogy a fogvatartottak kapcsolatba léphessenek ügyvédjükkel. Ez gyakorlati és hatékony módon kell lehetővé tegye ezt az irányelv. Aztán, ahogy Réding azt is említette, a megfelelő képviselet biztosítása, az európai elfogadó parancs mind a, folyamatának mind a két végén nagyon fontos. Brit a képviselőként nagyon szeretném, hogy a Egyesült Királyság belépne opt-in révén ebbe a rendszerbe. Antonescu asszonynak pedig köszönöm, és a többi árnyékelődónak, hogy készségesek voltak rugalmas ö, munkával ö, ö, lehetővé tenni a, a brit common law-nak való megfeleltetését ö, e szabálynak. Ezért is remélem az új szabályzásnak, ezért is remélem, hogy a brit kormány végül úgy dönt majd, hogy opt-in lehetőségével él. A program menetrendjének teljességét beszélve, arról beszélve foglalkozunk azon botrányos esetekkel, amikor nagyon hosszú ideig van valaki előzetes letartóztatásban, ezt nem engedhetjük meg. Pécsehovszki úr következik másfél percben az európai konzervatívok nevében. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, rozpatrujemy bardzo... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos e, jogi szabályozásról folytatunk most vitát. Szeretnék gratulálni az előadónak, ugyanakkor a jogi szakbizottságnak is a nagyon érdekes módosítók ért. Ezekről a módosítókról szeretnék most szólni röviden. Van egy közöttük, ami nekem nem tetszik, a 11-es számú, ez ugyanis korlátozza a letartóztatás ellenőrzésének körét, amennyiben a letartóztatás során valakit bántalmaztak, de hát hogyan lehet ezt ugye megállapítani, hogyha visszatérünk az eredeti szöveghez itt a letartóztatott gyermekek esetében nagyon fontos téma, hogy a gondviselőjükkel, családtagjaikkal folyamatosan kapcsolatban maradhassanak. A 13. módosító pedig a fogyatékkal élők jogairól szól. A gyakorlat azt mutatja, hogy pontosan ezek a ezeket az embereket bántalmazzák a leggyakrabban, zaklatják leggyakrabban, illetve az ő jogaik sérülnek leggyakrabban, hiszen ők könnyű célpontnak számítanak, ezért nagyon fontos, hogy ezeket az embereket megoltalmazzuk, kérem, vegyék figyelembe ezt a problémát, és köszönöm még egyszer, hogy ilyen ki... Köszönöm szépen, most Gál Kinga asszonyt illeti a szó

Mr. Romero, you have the floor for two minutes. Romero úr, Gracias señor presidente como ponente alternativo del grupo socialista jelentéstevő vagyok a szocialisták és demokraták nevében és ezen a kapcsán szeretném elmondani, hogy holnap ugye szavazni fogunk egy nagyon fontos kérdésben, ami pedig az eljárási jogokkal kapcsolatos. Ezt még a svéd elnökség irintotta el. Ez a csomag nagyon sürgős, hogyha jogi Európát akarunk építeni. Annak az, ami eddig létezett, azt tapasztaltuk, hogy egy biztonságos Európáért küzdöttünk. Most viszont azt reméljük, hogy a bizottság is nyomon tudja követni ezeket a reformokat ez az irányelv lehetővé teszi, hogy egy igazságosabb Európához jussunk el, nevezetesen azok esetében, akik európai elfogató parancs alanyaivá válnak. Nagyon fontos, hogy minden embernek joga legyen ügyvédi segítséghez, hogyha bármilyen kétség merül fel a személyével kapcsolatban. Szeretnék köszönetet mondani Antonescu asszonynak, de az ír elnökségnek is, mert végül is most nagyon fontos elemeket sikerült elérni. Nem a, te, nem a terrorizmus elleni irányelvről van szó, hanem itt éppen egy garanciális irányelvről. Mindaz, ami a bizalmassággal, a derogációkkal kapcsolatos, ezeké mind átalakulnak oly módon, hogy beépüljenek ebbe a jogszövegbe. Természetesen azt is látni kell, hogy a bizottság eh, lemondott arról, hogy bizonyos elemeket eh, beépítsenek, például azon a eh, személyek esetében, akiknek anyagi lehetőségeik nem teszik lehetővé az ügyvéd megfizetését, vagy a kiskorúak, a fogyatékosok esetében. Ez egy minimum, de most egy minimumot hozunk létre, de nagyon fontos, hogy azoknak is elérhető legyen a jogi segítség. Tehát ez egy komoly hiányosság ennek a a rendelkezésnek, ezen talán változtatnunk kellene. És most Makovály asszony következik egy percben. Mulțumesc! Köszönöm szépen! Elnök úr! Az ügyvédhez való jog a büntető eljárásban a, a letartóztást követően létfontosságú eleme az alapjogok biztosításának Európában ezek sorában van, kell tehát érvényesíteni ezeket az eljárásjogi lépéseket. Az Európai Emberjogi Bíróság előtt több olyan ügy van, és volt, amelynél a panasz arról szólt, hogy nem tartották be ezeket az eljárás jogbeli lépéseket. Ez is mutatja, mennyire fontos egy büntetőeljárásban az ügyvéd biztosítása és a jogi segítség nyújtása. Sajnálatos módon a jelentésben nem sikerült teljes mértékben garantálni a védelemhez való jogot minden helyzetben. A pro bono elvédelméről beszélek. Szerintem az ügyvédi szakmai kell, hogy nyomást gyakorjanak a pro bono védelem érvényesítése érdekében. Köszönöm szépen, most a kezdiáj következik. Diaz da Mére úr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 Con esta directiva el proceso... Köszönöm szépen, elnök úr. Hála ennek az irányelvnek az eh, büntető eljárás eh, megerősítésre kerül, jobb minőségű, igazságosabb lesz. A vádlottak, a gyanúsítottak eh, ügyvéddel rendelkezhetnek már egy nagyon korai szakasztól kezdve az eljárás legelejétől, független attól, hogy szabadság megvonást alkalmaznak ellenük vagy sem. Jogaikat ismertetik vele, és nem lesznek további komoly korlátozások azzal kapcsolatban sem, kérdésem, hogy milyen gyakran találkozhatnak az ügyvéddel, illetve hogy a kommunikációs jogaikat gyakorolhatják-e egy olyan személlyel, akit kiválasztanak. Ami pedig a kommunikációt illeti az ügyvéd és a gyanúsított között, ez teljes bizalmasan fog megvassulni. Itt nincsenek kivételek, és szerintem ez rendkívül fontos. Szeretnék gratulálni Elena Janeszkunak a kitűnő munkáért, ami az ő nagy kitartásának köszönhető, és a nagy elkötelezettségnek. Szeretném bátorítani a bizottságot is, hogy az ingyenes jogi képviseletről is hamarosan tegyenek. Hidalgo úr következik. Como abogado en ejercicio durante Köszönöm szépen, elnök úr. 40 éve vagyok ügyvéd, és nagyon nagy öröm számomra ez a komoly előrelépés. Ugyanakkor csalódást is okoz, hogy az ingyenes jogtanács, vagy jogi tanácsadás nem került bele a szövegbe. Életbevágó fontosságú lenne, hogy korábbi hozzászólók is mondták, ez egy olyan koncepció, ami a spanyol jogban szerepel. Annak ellenére, hogy a jelenlegi kormányminiszterének nagyon tetszik az elképzelés. Vannak bizonyos eh, jogok, amelyeket garantálnunk kell az eljárás alá vont személyek számára. Például a gyorsan lebonyolított eljárásokat. Nem feltétlenül kell, hogy drágább legyenek. Köszönöm szépen most Bilbao asszony következik egy percben. Mike, please. Gracias, presidente, y gracias a la señora Antonescu por su trabajo. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Antonescu asszonynak a munkájáért. ez az irányelvek a bonyolult különböző nemzeti jogrendekkel foglalkoznak. Az a céljuk, hogy gondoskodjunk róla, hogy az Európai Emberi Jogi Bíróság ne fogadja el a képesített ügyvéd jelenléten nélkül begyűjtött bizonyítékokat, például szervezett bűnözés áldozatai vagyunk mi Spanyolországban a szervezet bűnözésenél küzdelmet használják körülgyűl arra, hogy különböző kivételeket foganatosítsanak, de ennek a keretében kínoznak meg sokszor embereket. Nagyon fontos, hogy a minimális garanciák érvényesüljenek, például a baszk terrorizmus elleni küzdelemben is. Azt gondolom, hogy az EU fontos, hogy példát mutasson. Közben. Uh, Köszönöm lehet, hogy Nagy-Britanniára nem alkalmazzák még ezt a rendszert, ám aggályra van épp elég ok. A javaslat tartalma észszerű. Valóban ügyvédet kell biztosítani a gyanúsat számára, és egyéb eljárásbeli jogokat. Ám erre ehhez nincs szükség EU jogszabályra. Szerintem ilyen jogalkotást van az EU nem maga a világ egyenlőre legalábbis. A, nem, a külföldre utazók nem csak más tagállamba utaznak, hanem azon kívül, is, nem EU jogszabályra van szükség, tehát hanem nemzetközi egyezményre a lehető legtöbb országot kell, hogy aláírja ezt, hogy ezek a jogok érvényesüljenek világszerte más országokban is. Az a benyomásom, hogy ez a javaslat nem annyira az agyamosítottak jogairól szól, hanem sokkal inkább arról, hogy az EU jogalkotási hatáskörét kiterjesszék, és ez csak egy ürügy arra, a gyanúsított joga, hogy ezt megtegyék. Köszönöm szépen. Most a bizottság nevében Reding asszony szól hozzánk. Tisztelt elnök úr! Gyakorlatilag egyhangúság érvényesül ebben a házban a tekintetben, hogy tényleg rendkívüli jelentőségű dolgot teszünk most az európai igazságszolgáltatási rendszer érdekében, illetve a tagállamok igazságszolgáltatásának tisztességes működése érdekében köszönöm a parlamentnek, hogy részt vett ebben a munkában, és együtt sikerült elérni ezt az eredményt. Sokat értünk el, de még további tennivalónk is van önök közül sokan kérték, hogy legyen további lépés is. Még az idén ősszel egy egész kezdeményezés csomagot fogunk benyújtani, különleges garanciák a gyermekek esetében, a jogi segítségnyújtásra vonatkozóan, illetve az ártatlanság vélelme témájában, hogyha ezt és a már eldöntötteket együtt tekintjük, akkor azt mondhatjuk, hogy valóban érdemi munkát végeztünk az igazságszolgáltatás terén az Európai Unióban. Asszonyt illeti a szó. Domnule președinte, și mulțumesc colegilor pentru Köszönöm szépen, elnök úr, köszönet minden képviselőtársamnak a munkát, meg a mostani jó vitát a mostani plenáris ülésen. Meg a dicsérő szavakat. A témadosszéjában kifejtett munka során az árnyék elődokkal együtt mindig arra törekedtünk, hogy végsősorban gyanúsítottak, a vádlottak jogait érvényesítsük, ugyanakkor volt egy másik cél is lebegett a, a szemünk előtt, a, a közjó védelme, a büntetőeljárások minőségének javítása végső soron. Nagyon fontos, hogy minél gyorsabban felfedjék a bűncselekményeket, és mi hamarabb büntetést szabjanak ki az elkövetőre arányos, a, a, a tett súlyán arányosan, illetve az ártatlanok mielőbb kikerüljenek az eljárás alól mindezeket a célokat kellett figyelembe vegyük az árnyékelődők egyetemben, annak érdekében, hogy szerintem jó eredményre jussunk. Réding asszony is beszélt az Európai Bizottság elkövetkező hónapokban követendő menetrendjéről, illetve a menetrend egyes lépéseiről az eljárások javítása keretei között, amely a gyanúsítottak jogainak garanciáját is magában foglalja további lépésekben, a per költségek csökkentése. Mindezek nagyon fontos lépések lesznek abban, hogy az egész jogszabály csomag elfogadásra kerüljön. Ezek fontos lépések nem csak a gyanúsítottak jogainak védelmében, általában a jogbiztonság javításában. A dicsérő szavakhoz legyen szabad nekem is csatlakozni, és két megjegyzéssel szeretném a vitát lezárni. Latford asszony említette, hogy az ügyvédnek az eljárás során aktívnak kell lennie én egy olyan